Szeretettel üdvözlök mindenkit, folytatjuk ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, kifogás, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Áttérünk az európai szemeszterrel kapcsolatos közös vitára. Kezdjük Ferreira asszony jelentésével. Elsőként pedig Schwab úr kap szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg vagyok